przewodniczący. Szeretném folytatni az ülésünket. A tegnapi ülés jegyzőkönyvét körbeadták. Van-e esetleg ezzel kapcsolatban megjegyzés? Nincs, akkor abból indulok ki, hogy jóváhagyottnak tekinthetjük a jegyzőkönyvet mai, ma délutáni napi rendünk értelmében négy jelentéssel foglalkozunk, amelyek a tengerészeti csomaghoz tartoznak. Ha megengedik, megadom a szót de Grandes Pascual úrnak négy percre. Köszönöm szépen, elnök úr, bizottsági elnök úr, Tajani úr, hölgyem és uraim!